kértek engem arra, hogy Viktor Uszpás Kis úrnak az immunitását függeszem fel a 9. cikk szellemében. Ennek megfelelően átadtam az ügyét a jogi szolgálatnak,